Uh, please take a standing position. Megkérek mindenkit, hogy legyenek szívesek, álljanak fel az európai himnuszhoz. Köszönöm, foglaljanak helyet. Először is köszöntöm a, köztársaság, a Máli köztársaság elnökét, kollégákat, biztos urat, képviselőket, minisztereket. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt üdvözölhetem Amadou Tumani Turét, a Mali köztársaság elnökét és feleségét. Nem ez az első alkalom, hogy ő meglátogatott itt minket az Európai Parlamentben. Üdvözlöm! Tehát, ahogy mondtam, nem ez az első alkalom, hogy ő eljött hozzánk, ellátogatott hozzánk a parlamentbe, azonban az első alkalom, amikor beszédet tart, 2009 áprilisában járt már itt az Európai Parlamentben, két és fél éve, másfél éve, és most viszont két héten belül New Yorkban lesz egy csúcsértekezlet az Egyesült Nemzetek szervezete csúcsértekezlete, és ezzel kapcsolatosan fogjuk meghallgatni a köztársasági elnök úr beszédét. Mindenki emlékszik a terrorcselekményekre, amelyeket a múltban elkövettek, és mindenki tudja, hogy a Mali köztársaság igen komoly szerepet vállalt, nagyon fontos szerepet játszik a terrorizmus elleni küzdelemben. Azt csak felejtjék el, hölgyeim és uraim, hogy a Mali köztársaság azon országok egyike a Földön, ahol a demokratizálódási folyamat, folyamatot sikerült sikerre vinni. És ez nagyon komoly eredmény a múltban, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy mindez elnök úr tevékenységének köszönhető. Az ő munkájának eredményeként láthatuk azt, hogy a azok az események, amelyekről eddig csak beszéltünk, a katonaság uralma után a demokrácia gyökeret verhetett, és a demokratikus változások valóban bekövetkezhettek Maliban. Tudjuk természetesen, hogy még mindig rengeteg a tennivaló, nagyon sok változásnak kell még lezajlania, de ettől függetlenül nem felejtjük el azt sem, hogy a reformok folyamata gyakorlatilag soha véget nem érő folyamat. Ezt az Európai Unióban is látjuk, és Malin is így van ez. Nagyon fontos tehát az afrikai, az ország afrikai szerepvállalása Nagyon fontos a demokratikus fejlődések, meg, a demokratikus fejlődés megerősítése, a szabad piac megteremtése, de az, hogy Mali hogyan halad előre, számunkra, Európa számára is nagyon fontos. Mi igyekszünk segíteni ezeket az országokat, és szeretnénk a, például élen járni, támogatni azokat az országokat, amelyek a demokráciát kívánják meghonosítani, az emberi jogok, jogok tiszteletét kívánják meghonosítani. Mi ezekkel az alapelvekkel egyetértünk Európában. És azt hiszem, hogy az európai polgárok vágyai is nagyon hasonlóak a Mali köztársaság állampolgárainak a vágyaihoz, kívánságaihoz. És éppen ezért nagy szeretettel várjuk az ön beszédét. Rögtön meg is adom önnek a szót, elnök úr, és köszönöm szépen, hogy eljött. elnök úr! Az Európai Parlament elnöke, az Európai Bizottság elnöke. A közös külés biztonságpolitikai főképviselő, asszony, fejlesztési biztos úr, tisztelt képviselők, tisztelt mali parlamenti képviselők, Először is, elnök úr, hadd kezdjem azzal, hogy gratulálok önnek a megválasztásához. Gratulálok, de mindenek felett meleg szívvel mondok köszönetet valamennyi frakció vezetőjének itt az Európai Parlamentben. Azért, hogy felajánlották nekem ezt a lehetőséget, hogy eljöhessek ide önökhöz a mai napon. Nagy megtiszteltetés ez számomra. Nagy megtiszteltetés, hogy megoszthatom önökkel a véleményemet azokról a kihívásokról, amelyekkel Afrika néz szembe. A hétköznapi életünkről is beszélek. A hétköznapokban próbáljuk a hosszú távú megoldásokat megtalálni. Tisztelt képviselők! Mali Mali területe 1 millió 240 ezer négyzetkilométer, 7 országgal vagyunk határosak, és 7 ezer kilométernyi a határvonala. Nagyon hosszú ez a határvonal. A területünkön nagyon sok népcsoport él, rendkívül gazdag a kulturális örökség. Történelmünk rengeteg fordulattal bír. A Kogan-Koga egyezmény ...776 évvel ezelőtt született, amikor is a mali birodalom létrejött. De vannak még egyéb karták is, amelyek nagyon hasonlítanak egy alkotmányhoz tulajdonképpen. A hatalom megosztásról szólnak, az egyes hatalmi ágak vezetőinek feladatáról és felelősségi köreiről szólnak, az emberi jogokról szólnak, tartalmazzák az állampolgárok védelmét, az emberi tulajdon védelmét, és most idézek a szövegből, az emberek élete szent és sérthetetlen idézet vége. Tehát ez már több évszázaddal ezelőtt megfogalmazódott, a demokrácia alapelvei szerepelnek ezekben a kartákban, ezekben a szövegekben. És természetesen ezek az értékek nagyon hasonlatosak azokhoz, amelyeket önök támogatnak. Háromszázharmincötben, Timbuktuban nagyon fontos volt ez számunkra. Rengeteg diák tanult Timbuktuban, az ottani mecsetben, és előadásokat hallgattak. Mamor Kadif, aki egy nagyon fontos szerző, egy mali szerző, az ő véleménye szerint Timbuktut erőssége, az intézményei erőssége miatt ismerték el. Itt a politikai szabadságokra gondolok, az emberek és a tulajdonvédelmére, valamint a szegények támogatására, a nyitottságra, azzal a jó szívűségre és nyitottságra, amelyel a külföldieket, a diákokat fogadják. 2006-ban Timbuktut az iszlám kultúra fővárosává kiáltották ki. Mali is egy olyan ország, amely pontosan erről ismeretes, kiváló földrajzi elhelyezkedése van, kulturálisan nagyon gazdag ország, nagyon fontos idegenforgalmi célpont ez az ország. Mali történelme is gyakorlatilag ezt mutatja, és látható ebben a történelemben, hogy már régi kapcsolataink vannak Európával. Portugáliával vettük föl még a 14. században a diplomáciai kapcsolatokat. Tehát nagyon régóta léteznek ezek a kapcsolatok. Elnök úr, tisztelt képviselők, önök itt ebben a házban az európai állampolgárok által választott képviselők. Én nagyon komolyan elismerem az önök tevékenységét, és megköszönöm a munkájukat, az együttműködésüket Malival. Az Európai Unió számunkra a legfontosabb partner a, ami a fejlesztési politikákat illeti. Az Európai Fejlesztési Alapból kapjuk a támogatást, és mi vagyunk a második legnagyobb összeget kapó ország. Én nagyon örülök, hogy az együttműködésünk gyümölcsözően működött, működik már nagyon régóta. A fejlesztési alap által biztosított összegek 100%-át sikerült felhasználtunk. A tizedik fejlesztési alap is az elmúlt két évben eh, kiváló munkát tett lehetővé. Elnök úr, tisztelt képviselők, együttműködésünk eredménye közvetlenül hatott ki a mali emberek életének minőségére, és megerősítette a demokrácia bölcsőjét. Maliban a márciusi, 1991 márciusi államcsíny óta létezik a demokrácia. És azóta a történelmünkben nagyon fontos mérföldköveket léptünk át. A demokratikus átmenetre gondolok itt, ami mindezt lehetővé tette, tehát 91 és 92 között zajlott le ez a demokratikus átmenet. Mindannyian ismerik azokat a kötelezettségeket, amelyeket akkor vállaltunk. Tehát a több hónapnyi munka után demokratikus választásokat tartottunk 1992-ben, majd 10 évvel később, 2002-ben én engem választottak meg a Mali köztársaság elnökévé. Ezek vol, ez volt gyakorlatilag Mali történelmében az első békés demokratikus átmenet. Megválasztásom után én azt javasoltam a kollégáimnak, hogy olyan demokráciát próbáljunk uh, kiépíteni, amely tiszteletben tartja a különbségeinket, és lehetővé teszi, hogy mégis együttműködjünk. Nagyon fontos Máliban a különbségek tisztelete, a sokféleség tisztelese, tisztelete. Nem is éltünk meg egyébként a választások után semmilyen válságot. Politikailag, uh, szociálisan és uh, a civil társadalommal is együtt kell dolgoznunk. Az én szememben a hatalom az a kohézióról szól, és nem a, megosztás, a felek megosztásáról. Minden alapvető szabadságjogot tiszteletben kell tartani. Nagyon fontos azt kiemelni, hogy a politikai konszenzus jelenléte kulcsfontosságú. Én Megtettem ezt a javaslatot, amelyet elfogadtak, és ez nem csak az egységes álláspont kialakulásáról szól, kialakításáról szól, hanem a konszenzus kialakításáról. Mi úgy haladunk előre, hogy konszenzust alakítunk ki, és így próbáljuk az új politikai rendszert kiépíteni, amely Afrika jövője szempontjából is rendkívül fontos. Tehát széles koalíciókat szeretnénk látni, a kormány megpróbálta valamennyi politikai erőt összefogni a függetlenül választott képviselőket, és a fő szereplők álláspontjait egyeztetni a politikai osztályokon belül, az állami intézményeken belül is. Tehát természetesen a parlamenti képviselők véleményét is megpróbáljuk összeegyeztetni. A konszenzus szellemében járunk el, hölgyeim és uraim, és a demokrácia megerősítésére vonatkozóan egy gondolkodási időszakban állapodtunk meg. Már 20 éve működik ez a demokrácia, és a civil társadalmat is bevontuk ebbe az együtt gondolkodásba, a vallási felekezetek képviselőit, a iparágak, egyes iparágak képviselőit, a politikai képviselőket, tehát mindenkit megpróbáltunk bevonni ebbe a folyamatba. Szeretnénk kiavítani a hibákat, a hiányosságokat, amelyeket feltártunk a mali intézmények gyakorlatában. Szeretnénk megerősíteni az intézményeket, és szeretnénk megerősíteni az állampolgárok részvételét a választásokon. Szeretnénk csökkenteni a választási költségeket, szeretnénk bővíteni a politikai pártok kapacitását, szeretnénk, hogyha e, valódi ellenzék jönne létre, és ennek a valódi ellenzéknek erős elnöke lenne. Alkotmányos e, népszavazás kérdése lesz majd e, mindez, hogyha a Mali Alkotmányozó Gyűlés elfogadja ezeket a javaslatokat. Éppen ezért hadd mondjam most itt el, hogy különös örömmel üdvözlöm itt a Mali Parlament képviselőit, kiváló a munkakapcsolatunk, függetlenül attól, hogy ők a hatalman lévő kormányhoz tartoznak, vagy pedig az ellenzéki pártokhoz. Hadd fejezzem ki feléjük az őszinte tiszteletemet és hálámat, amiért eljöttek, hogy velem együtt itt legyenek Strasbourgban. Köszönöm nekik! Elnök úr, tisztelt képviselő! A politika és intézményi fejlődése az országnak, Málinak mindig is nagyon fontos lesz, és itt a decentralizáció elemét szeretném kiemelni különböző nagy birodalmakra tekintünk vissza a tizedik század óta. Ezek a birodalmak mindannyian decentralizáltan működtek. Számunkra éppen ezért nem újdonság a decentralizáció, hanem tény. A decentralizáció Maliban tulajdonképpen a következő alapokon nyugszik. Van egy politikai akarat, a politikai meggyőződés a tekintetben, hogy csak akkor működhet -e a decentralizáció, amennyiben egy dekoncentráció is jelen van, azaz, hogy nem mindent egy helyen koncentrálunk. Ez a decentralizáció tehát csak akkor működhet, hogyha a reformokat koherensen végrehajtják, különös tekintettel a gazdasági irányításra. Hogyha a gazdasági irányítás helyi szinten működhet, akkor vannak rendjén a dolgok. Csak akkor fogunk támogatást kapni pénzügyi és technikai értelemben is az Európai Uniótól. És elsőért nagyon hálásak vagyunk, az közigazgatási reformunk volt az egyik legfontosabb reform. Ezt az Európai Unió segítségével sikerült végrehajtanunk. Jobban tudtuk megszervezni az államot, ennek révén az igazgatásunkat, amelyel a polgáraink erősségét is fokozni tudtuk. 700 ilyen ö, csoportról beszélhetünk, hét különböző régiókról, amelyeket tanácsok vezetnek, regionális ö, gyűlések állnak a, az élükön. A teritoriális önkormányzatok képviselik tulajdonképpen az ott élőket, többek között a fővárosban is, egy szenátus mellett ő fogja őket közre. Ennek révén igyekszünk elmélyíteni az említett decentralizációt. A helyi szintű fejlődést is természetesen fel kell karolni, ez pedig pénzügyi eszközök segítségével történhet. A nemzeti fejlesztési ö, ügynökségeket részt ö, létrehívtuk, életre hívtuk az önkormányzatoknál, és ezáltal ö, olyan szolgáltatásokat tudunk nyújtani a polgáraink számára, amelyek nagyon lényegesek. Tisztelt ház! önök előtt szeretnék szólni most még egy másik témáról is, mégpedig a bevándorlásról. A bevándorlás mindannyiunkat érinti, hiszen mindannyiunk számára egy nagyon lényeges kérdésről van szó. Nagyon sok aspektusa van a bevándorlásnak, de a probléma ugyanaz. Demográfia, gazdaság, szociális megfontolások, humanitárius megfontolások, valamint az identitás és a biztonság kérdése is ide tartoznak. Ezek mind olyan aspektusok, amelyek ide tartoznak ebbe a bevándorlási tematikába. És ezekre a kérdésekre kérdés, válaszokat kell találnunk, annak érdekében, hogy a bevándorlás tulajdonképpen minden kontinens fejlődését szolgálhassa. Ez egy óriási kihívás, kihívás és ezzel kell most megbírkoznunk. Az agyelszívás, tehát a megfelelően és jól képzett, magasan képzetteknek az elvándorlása Afrika vonatkozásában egy nagyon lényeges kérdés, mert nálunk a, a, az oktatásban és a, az egészségügyben kevés a jól képzett szakember. A Nemzetközi Bevándorlási Szervezet felmérése szerint 40% az afrikai országoknak, vagy a képzettséggel rendelkezők 35%-a már külföldön él. Ne felejtsük el azonban, hogy a migráció Afrikában, Euró, ö, Afrikán belül zajlik. Több millióan vannak mozgásban, és két millió afrikai él és dolgozik Európában. Nagyon sok fiatal kénytelen elhagyni a sivatagos területeket, óceánokon kell átkelniük azért, hogy az európai paradicsomba juthassanak. Hány emberről is van itt szó, akik áldozatul esnek ennek a nagy utazásnak, akik talán, akiket talán már eltemetett a tenger és az óceán. Nincsenek pontos adataink, statisztikáink erre vonatkozóan sajnos. És akkor még nem is említettem az emberkereskedelem áldozatait. Országom Mali, nagy ország, négy millió mali ember él Malin kívül, és három millióan élnek az afrikai kontinensen Malin kívül. 200 ezeren élnek eh, az Európai Unión belül, illetve a világ más részein. Eh, gazdasági tekintetben a mali diaspora átutalásai 486 millió eurót utalnak át, ami a GDP-nk 11%-át teszi ki. Ez egy olyan adat, amelyet az Afrikai Befektetési Bank eh, 2005-ben adott ki. Ezek az átutalások a hivatalos fejlesztési segély 85%-ának felel meg, amelyet évente kap az országom. Tisztelt elnök úr és tisztelt képviselők! Azt gondolom, hogy itt vagyok most a helyes fórumban, ahol a dialógus fontosságát Mali és az Európai Unió között kiemeljem. A partnerség nagyon lényeges, hiszen ennek révén tudunk fiatalokat képezni a legkülönbözőbb szakmákra. Támogatni tudjuk őket, hogy helyi vállalkozóká váljanak, nagyon különböző programok révén, a reintegrációt is segíteni tudjuk, azokra a bevándorlókra gondolok, akik visszatérnek tulajdonképpen, miközben korábban elhagyták az országot. Különböző kísérleti projektek is léteznek, Bamako-ban például a migrációs migrációs központ létesült, és azt gondolom, hogy ez nagyon lényeges, hiszen nyomon tudjuk kísérni a bevándorlóknak a sorsát, fel tudjuk karolni az ő életüket. Ezek nagyon lényeges aspektusok, ezért szerettem volna őket aláhúzni. És megelőző munkát is végeznünk kell természetesen az illegális bevándorlásra szemben. Az is nagyon lényeges, hogy a humán tőkét, és a technikai, műszaki tőkét is szem előtt tartsuk, amelyek, amely ugyanúgy mozog az emberekkel, amikor elhagyják az országot, vagy eljönnek hozzánk. A biztonság kérdése, elnök úr, is nagyon lényeges, amikor a bevándorlásról szólunk. Az Európai Unióval folytatott tárgyalásunk során mindig kitérünk erre. És éppen ezért nagyon fontos, hogy ne gondoljuk azt, hogy a száhelövezet egyfajta veszélyt jelentene Nyugat-Európa számára több milliós nagyságrendről beszélünk. 8 milliós négyzetkilométerben kell gondolkodnunk, amikor a száhelővezetről beszélünk. Tudjuk, hogy hét országgal határos az országom, a száhel nek szinte nincsenek lakói. És ez az övezet nem is élhető, hogy úgy mondjam nehezítik aztán a, a, azt, hogy valaki ott megvesse a lábát, hogy ott vannak a sziklás hegységek, azok a természeti adottságok, amelyek révén egyszerűen nem élhető ez a terület, és a klíma sem segíti ezt. Amennyiben a hőmérséklet még változna, és akár 50 fok is lehet nyáron, télen pedig nulla fok alá is süllyedhet. Nagyon nehezen tudunk például állatokat tartani. A száraz időszakok oda vezettek, hogy az állatállományunk 50%-át szinte elvesztettük az idén. A polgárok nagy szegénységben élnek, és ezeknek a polgároknak nagyon sok esetben semmilyen alternatívájuk nincs, és ezért végül szervezett bűnözők, bűnözői csoportokhoz csatlakoznak. Mali Nyugat-Afrikában található, a Szahelővezet nyugati részén. 60-70 százaléka az ország területének a szahelővezet része. Ez egy átmeneti ország, ezt hangsúlyozni kell, hogy túsz és áldozat vagyunk egyszerre a határon átnyúló konfliktusokban. És ezek mindig más régiók számára fontosak fenyegetések, például cigaretta csempészés, aztán az illegális migráció, emberkereskedelem, gondolhatunk a dél-amerikai kábítószer kereskedelemre, a Mexikóból, Algériából érkező kábítószerre embereket gyilkolnak. De mindenek előtt azt tűnik szembe, hogy a bűnözők rendkívül mobilak a határaink mentén, a külső határaink mentén. A legkülönbözőbb fenyegetések jelennek meg. Ezek nem nemzeti fenyegetések, hanem kívülről jönnek. De ezek nem csak bennünket érintenek. Mali laicista ország, persze nagy többsége a lakosságnak muzulmán az iszlám az már a 9. században megjelent a mi országunkban, azonban az iszlám Maliban mindig toleráns volt, és mindig is tisztelette az embert. És éppen ezért az iszlamista ideológiákat nem tudjuk elfogadni, amely a szahelővezet más országaiban megjelennek. Ezt nem tudjuk elfogadni, ezzel nem azonosulunk, ezt az iszlám ideológiát elutasítjuk, amely a szahelővezet más országaiban megjelenik. A mi országunkban ez az ideológia még nem játszik szerepet, de meddig? A kérdés így is felvetődik. Hölgyeim és uraim, hogy az ahelővezet, szahelővezet országai mindenek előtt Mali mindig is felhívták a figyelmet arra, hogy erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy fellépjünk a bizonytalanság ellen. És én is elmondtam már, hogy ezek a kihívások, ez a bűnözés, ez határon átnyúló, és ez a nyugtalanító. Ez a jelenség annyira megerősödött, hogy Mali nemzeti politikát alakított ki a bűnözés e fajtája elleni harcra, a bizonytalanság, a terrorizmus elleni harcot harcra hívom fel a figyelmet. És ez a harc, ez számít az emberek támogatására, hogy megfelelő biztonságpolitika valósulhasson meg és különösen azokat a lakossági csoportokat kell támogatni, amelyek érzékenyek, amelyek esetleg reagálhatnak ezekre az iszlám kihívásokra. Ezért fontosak a szociális intézkedések, új lépésekre van szükség a biztonságpolitika megvalósítása érdekében. És a kis kaliberi fegyvereket és be kell gyűjtenünk és meg kell semmisítenünk. Ilyenre is figyelnünk kell. Éppen ezért az is meghatározó fontosság, hogy legyen regionális együttműködés, hogy helyi szinten, lokálisan tudjunk cselekedni. Számunkra a biztonság kérdése különösen fontos. És éppen ezért Mali kialakított, felállított egy csapatot, egy csoportot a terrorizmus elleni harcra. Ez a, az egység, ez az elnöki palotában kapta meg az irodáit. És itt nagy támogatásra van szükség az eddigiekért, és köszönetet mondok. Azután a kábítószerkereskedelem ellen is létrehoztunk egy nemzeti központot, a jogi eszközöket próbáljuk meg itt kialakítani. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! különböző stratégiákról szóltam amelyekkel a bizonytalanság és a terrorizmus ellen kívánunk fellépni. Ez egy sürgős program, hogy fel tudjunk lépni a biztonság és a ö, terrorizmus elleni harc érdekében. Meg tudjuk szüntetni a terrorizmust. 2000 10-től 12-ig fut ez a program. Perim ennek a neve. És ez a Perim program azt a célt követi, hogy a bizonytalanság okait szüntessük meg, a gyökereket. Ehhez világos lépésekre van szükség a biztonság erősítése érdekében. Oly módon, hogy támogatjuk a lakosságot. Ez a stratégia csak akkor lesz működőképes, ha racionálisan valósítjuk meg, és az államigazgatás is racionálisan működik. Csapatokat ö, ö, küldünk a megelőzés céljából a különböző ö, problémás helyekre. Kialakítjuk azt az infrastruktúrát, amely fontos a biztonsági erők számára Mobilizálni fogjuk a polgárokat, hogy a kriminális, a bűnöző ö, csoportok és a vallási fanatikusok ellen fel tudjanak lépni. Ez egy sürgősségi program. Mali köztársaság és az önkormányzatok egyértelműen felépnek a veszélyek ellen, különböző képzési intézkedéseket is hoznak. Ezt finanszírozni fogjuk. Ez a program kiegészül egy adhok struktúrával is egy olyan struktúrával, amely biztosítja a szükséges forrásokat és koordinálni segít a különböző érintettek és a különböző régiók között. Hölgyeim és uraim! A Szahel övezet igazgatása, kormányzása feltételezi a világos elemzést. Egy egyeztetett látásmódra van szükség. Már 2006-ban én magam is egy konferenciát szerveztem, illetve javasoltam a szahelővezet fejlesztésének elősegítésére. Ma meg kell osztanunk a felelősséget. Egyetlen ország, a szahelővezet egyetlen országa ö, ö, sem maradt ki a válságból, de egyetlen ország sem tud egyedül reagálni ezekre a kihívásokra, és éppen ezért szubregionális együttműködésre van szükség a határon átnyúló kihívások láttán. És mindig fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a terrorizmus elleni harc nem csak politikai komponensekkel rendelkezik. A terrorizmus elleni harc feltételezi azt is, hogy a választott politikusok, az önkormányzatok is cselekedjenek, és az egész lakosság cselekedjen. Azonban az oszlopa, a gerince ennek a harcnak csak a helyi fejlődés lehet. Alternatívákat kell tudnunk felmutatni, gazdasági alternatívát mindenek előtt az északi polgárok számára megfelelő képzésre, van szükség. Erősíteni kell a logisztikát. Azonban a bűnöző szervezetek elleni harc mindenek előtt a szomszédos országok feladata a Szahelővezetben. Elnök úr, tisztelt képviselők! Felhívtam a figyelmet arra, hogy milyen fontos a lakosság életszínvonalának növelése a kockázatos övezetekben, és a jobb életfeltételek, a szociális haladás fontos, ezt minden polgár támogatja. Ezért a lehető legmagasabb szinten kell ezzel a kérdéssel foglalkoznunk. Nagyon fontosak az ENSZ milléniumi fejlesztési céljai. Mali különböző kezdeményezéseket tett annak érdekében, hogy felgyorsítsa a fejlődést. Ide tartozik például 166 önkormányzat vesz részt egy, vesz részt egy programban, és ezek a közösségek a milléniumi fejlesztési falu nevet kapták meg vagyunk győződve arról, hogy persze minden célunkat nem fogjuk tudni elérni, de már most is komoly előre lépést tapasztalunk Maliban, Nyugat-Afrikában, különösen a gyerekek beiskolázását, illetően az éjsz elleni harcban, vagy a vízhez való hozzáférést illetően. Nagyon sokan tettünk nagyon komoly erőfeszítéseket, és azt kívánjuk, hogy a, az MG-géket el tudjuk érni. Ezért az országoknak együtt kell működniük, és közösen kell erőfeszítéseiket tenni. Ez mindennek előtt azokban a régiókban fontos, ahol eddig még nem történt előrelépés. És az Európai Unió már erre is felhívta a figyelmet a tavaszi közleményében. Elnök úr, bizottsági elnök úr, az Európai Parlament tisztelt elnöke, biztonság és külügyi politikáért felelős főképviselő asszony, fejlesztési biztos úr, tisztelt képviselők, ő Mali ő képviselők egyaránt. Maliban két hét múlva ünnepeljük a függetlenségünk 50. évfordulóját, és a Német Szövetségi Köztársaság volt az első ország, amely elismerte Malit Két nappal azután, hogy a függetlenségünket ki kiáltottuk szeptember 24-én 1968 ban és ezért az Európai Uniónak, Németországnak nagyon hálásak vagyunk, és ma önök nagyon nagy ö, ö, tisztességben részesítettek, hogy fogadtak engem az Európai Parlamentben és nekünk megvan az a reményünk, akaratunk, hogy tovább fogunk lépni, hogy a céljaink eh, teljesülnek. Hölgyeim és uraim, köszönetet szeretnék mondani önöknek, igazi köszönetet, hogy ilyen figyelmesen meghallgattak. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Ön üdvözölte a politikai párbeszédet az Európai Unió és Mali között. Hát mi ugyanezt mondhatjuk el, egyetértünk, nagyon üdvözöljük ezt a politikai párbeszédet. Ön reformokról beszélt az ön hazájában. Reformokra mindenütt szükség van, az Európai Unióban is. És ön a következőket mondta. Politikai kompromisszumok kialakítására van szükség azért, hogy Afrika jövője jobb legyen. Hát, köszöntjük Önt, és üdvözöljük az Ön által elmondottakat, mert mi itt az Európai Unióban ugyanezt tesszük, és ugyanezt próbáltuk tenni az elmúlt 60 évben. Ön a demokrácia, demokratikus Afrika hiteles képviselője. Nagy szeretettel üdvözöljük és köszönjük a beszédét. Köszönöm. Thank you.